Ευχαριστώ. Επιθυμώ να καλωσορίσω στην αίθουσα τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Χόρχε Ορτίγα. Köszönöm szépen. Üdvözlöm körünkben Hortiga urat is, és a Portugál Püspöki Konferencia más tagjait is. Itt vannak, hát szeretettel üdvözöljük Önöket. Tisztelt uh, Püspök Urak, üdvözöljük Önöket itt a teremben. és szolidaritásunkról és együttérzésünkről szeretnék önöket biztosítani a madeirai drámai helyzet fényében. Szörnyű katasztrófa érte Madeirát és Madeira lakosságát, akikkel együttérzünk gondolatainkban.